120 miljard voor het Horizon Europe. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm azt gondolja, hogy a kutatás, az innováció az, ami versenyképességünket meg tudja őrizni a világban. Ezért eh, támogatjuk ezt a költségvetési összeget. Eh, a természetesen az MFF az teljes költségvetésünk nagyon sok más témát is lefed, úgyhogy nem csak az energia és a klímaváltozásról kellene beszélnünk, az energia ügyről és a klímaváltozásról, hanem vannak más fontos területek is, amelyek ugyancsak fontosak Európa népei számára. Nos, politikai döntéseket kell hoznunk, ezeket azonban a különböző alapokban kell meghoznunk, nem a költségvetésben magában, és ahol a bárhol, ahol különleges kihívások merülnek föl, ott természetes rendelkezésre állnak a regionális alapokból és más struktúrális alapokból is. Ennyit akartam csak mondani, köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sakura Falszainak adom meg a szót a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, köszönet a jelentésért. Úgy gondolom, hogy a véleményi jó irányba halad, és szeretnék elmondani annyit, hogy készen állunk arra, hogy kompromisszumokat kössünk, amennyiben és ahol ez lehetséges. Nem szeretnénk, hogyha nehéz tárgyalások elé kellene néznünk. Itt az Európai Parlamentben mindenkinek az a dolga, hogy a tárgyalásokat minél hamarabb le tudjuk zárni, ezt kell elérnünk, és ne, kell, ne kezdjünk dugóhúzóba, és ne versenyezzünk egészen addig, amíg mindannyian nem vesztünk. Az Európai Parlament a megfelelő jelzéseket adta ki partnerei felé beruházásra, Eh, stabilitásra van szükségünk ahhoz, hogy cselekvőképesek legyünk. Ez azonban nem biztosítható akkor, hogyha a több éves pénzügyi keret, az Európai Unió költségvetése eh, nem elég nagy része a teljes Európai Uniós GDP-nek, hiszen minél nagyobb a költségvesünk, annál eh, eredményesebb és hatékonyabb tud lenni az Európai Unió a céljainak az elérésében. A második problémám e, a költségvetéssel az, hogy a néppárt demokratikusan megválasztott, e, az Európai Parlamentnek e, demokratikusan megválasztott testületként mindenképpen úttörő szerepel kell, hogy legyen annak biztosításában, hogy a meghozott döntéseket, a tárgyalások folyamán meghozott döntéseket valóban végrehajtsuk. Ha nem így járunk el, akkor azzal csökken, pontosabban azzal, azzal csak romlik eh, az Európai Unió jelenlegi demokrácia deficitje. A 2020-tól 2027-ig terjedő időszak tekintetében tehát eh, határozott eh, eljárás kell meg, elfogadnunk, amely kötelező erejű lesz, és be is fejezem a felszólásomat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a GUE-NGL frakciónak az a véleménye, hogy olyan politikákat, olyan szakpolitikákat szeretnénk jóváhagyni, amelyek a polgárok érdekeit szolgálják, és szükség van olyan beruházásokra, amelyek a tagállami kormányok által tátongóan otthagyott hasadékokat, réseket betöltik. Olyan szinergiákra van szükségünk, amelyek elmozdulnak a lehető legnagyobb mértékben a megszorítási politikák és a neoliberális politikák hagyományaitól, és ennek rögtön befejezem. Hát polgári békés célokat kell szágolnunk, szám, építenünk. Ez a célunk, és ebben az irányban fogunk módosítókat meghatározni. Elnök, köszönöm szépen a megjegyzéseit. Azt mondjam, a következő felszólaló, Szaudargas képviselő, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden támogatom a jelentést, köszönöm. Egy problémám van csak vele, nem is meglepő, hogy mi az. Ugye 552 millióról beszélünk, de 180 millióra van szükség, elmondom miért. Jelen pillanatban a projekt nagyon bonyolult, veszélyes helyzetbe jutott. Egy Csernobili típusú atomerőműsz lebontásával kapcsolatban számtalan probléma merül föl. Vannak számítások itt nálam, de nem ez a lényeg. Csak annyit szeretnék mondani, ennek úr, hogy 20 évvel ezelőtt nagyon alaposan tanulmányoztam ezt az atomerőművet, ezt a reaktort. Akkor kezdtem a tárgyalásokat Vanderburg biztossal, és ez annyit szeretnék mondani, hogy ez nagyon veszélyes a programot szakaszosan kell végrehajtanunk. Dear colleague, we... Kedves kollégám, számítunk a módosítójára. Képviselő, természetesen benyújtom azt. Elnök, megpróbáljuk figyelembe venni, de nem tudjuk megígérni azt természetesen, hogy mindent figyelembe veszünk a módosítójából. A következő felszólaló, mondja az elnök, Paul Rubik kolléga, aki remélhetőleg még mindig itt van velünk, de megvárjuk, amíg a helyére talál. Pár másodperccel nem lesz problémánk, kedves kollégám. Yes, thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nos, a pénz mozgatja a világot, és fontos látnunk, hogy egy kiváló jelentést tett le az asztalra Pascal Lamy és csapata eh, és azt mondták velük, és hogy három opciónk van, egyrészt úgy folytatok mindent, mint eddig, vagy 50%-kal megemelik, de legjobb a GDP és a munkahelyek e szempontjából az lenne, hogyha megkétszereznénk az összeget, tehát 160 milliárd lenne a költségvetési összeg, amelyre szükség lenne a polgáraink számára a lehető legjobb eredmények biztosítás érdekében. Úgy gondolom, hogy szükség van egy vörös vonalra, és az valójában 120, és minden, ami ennél magasabb, az jó, de 120 a vörös vonal. Emellett világosan el kell köteleznünk magunkat bármiféle levonás nélkül. Erre feltétlenül szükség van a Költségvetési Szakbizottságtól is, hogyha a katonai vagy bármi célokra van többen pénzekre szükség, akkor természetesen ezt hozzátehetjük, de azt 120-ból nem szabad levonni. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám. Szeretném megkérdezni, megkérni az Európai Bizottság eh, képviselőjét, vagy térjünk rá a következő napi rendi kérdésre? Az Európai Bizottságtól nincs itt senki? Na jó. I'm here, but basically... Itt vagyok, elnök úr, a bizottság részéről, de elsősorban csak hallgattuk, hogy mi eh, történik, és várjuk a jelentést. Elnök, rendben, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt volt velünk. Kedves kollégáim, mindenkinek köszönöm az általános támogatást. Nyilván, eh, ahogy hallottam is, vannak különböző fontos eh, megjegyzéseik, felvetéseik, ezeket szívesen meg is vitatom önökkel. Ahogy említettem, a szavazása október 9-én kerül sor, a benyújtás határideje e hét csütörtöke, e hét csütörtöke. Ez nagyon fontos a e hét csütörtökéig fogadó módosítókat, és rugalmasan fogunk eljárni. Áttekintjük, mit tudunk támogatni az ITRE részéről. Nagyon konkrét felvetések hangzottak el az elmúlt néhány percben. Köszönöm mindenkinek, és úgy gondolom, hogy rá is térhetünk a négyes napi rendi pontra ahogy önök is tudják. Ez egy alapvető fontosságú kérdés, nem csak az ITRE szempontjából, hanem általában az Európai Parlament szempontjából összességében is, és tagadáink szempontjából is. Az Európai Parlament és a Tanács rendeletére vonatkozó javaslat a Horizont Európa Kutatási és Innovációs Keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról jelentéstevőnk Dan Nika kollégánk, és ezt napirendi pontot együtt fogjuk tárgyalni az ötös napirendi ponttal, ami az Európai Parlament és a Tanács közös határozatának az a javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról Éler kolléga vezetésével. Tipikusan a mi felelősségünk az ilyen keretprogramok elfogadása. Ügye, az ITRE a felelős szakbizottság, mind a két akta tekintetében, mind a két javaslat tekintetében, és mind a két jelentéstevő óriási munkát végzett és erőfeszítéseket vetettek be, hogy a lehető legrövidebb idő alatt előállnak egy ilyen anyaggal. Emlékezniük kell arra, hogy néhány hetük volt csak az első tervezetek elkészítésére a nyári szünet előtt, hogy lehetővé váljon az anyag elfogadása még ezen e, ciklus vége előtt, és hát szükség volt az időre a fordításokhoz is, még a nyári szünet előtt. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 6-a volt. Az eszmecsere ezért E, lehetőséget arra, hogy a jelentéstevő részletesen bemutassa az álláspontját, és meg tudja a módosítókat vitatni e, azokkal a képviselőkkel, akik benyújtották ezeket a módosítókat a jelentéshez, és mint e, másik is több mint 3000 módosító benyújtására került sor, ez jellemző helyzet a mi köreinkben, és az is fontos, hogy ezt a napi rendet e, e, egészen decemberig, januárig e, tartsuk, mert minél hamarabb szeretnénk végezni ezzel az anyaggal. Feltétlenül szükség van erre, ahhoz, hogy januárban és februárban, vagy akár talán decemberben tudjunk tárgyalni. Az első javaslat az az, hogy decemberben már tudjunk tárgyalni, Nézzük meg, majd meglátjuk, hogy el tudjuk -e ezt érni. Most pedig megadnám a szót nevőknek, de a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy említette, nem volt egyszerű a Horizont Európa témakörében egy hónap tudnál kevesebb idő alatt ekkor anyagot előkészíteni. Elég nagy kihívás volt ez, de örülök, hogy a bizottság, az Európai Bizottság támogatásával Moneda úrnak és másoknak is köszöntet mondanék, hogy végül is eljutottunk eddig a szakaszig. Az egyik konferencia során Bukarestben találkoztam velük, és sikerült nagyon sok javaslatot összegyűjtenem, és megértenem azt is, hogy melyek azok az elemek, amelyek nem voltak rendben a Horizon 2020-ban, és ennek következtében a, Horizon Horizont Európa emeltek egy áttekinthetőbb, transzparensebb, méltányosabb program lesz. A Horizont Európa ugyanazon a három oszlopon alapú, mint a Horizont 2020, alapút, az egyes és a hármas pillér azonban nem mindig világosan, nem mindig kerültek világosan meghatározásra a bizottság rékéről a missziókra vonatkozó megfogalmazások eléggé átfogóak, például nem elég konkrétak. Az energetikai tanács ugyancsak egy új ötlet, amely, amely jó, de és a költségvetés jelentős részét kapja, de pontosítan kellene, hogy mire is szóljon. A legtöbb érintett jelezte, hogy mik az aggájaik, és ezért igyekeztem erre a jelentésemben én is kitérni erre. A biztos 135 ezer javaslat érkezett több mint 200 országból. Ez önmagáért beszél. A jelent árnyékjelentéstevők támogattak végig a munkámban, <clears throat> a négy találkozásunk alkalmában, és jelentéstevők és az asszisztensek is részt vettek ezeken, és igyekeztük a lehető legtöbb gondolatot, elképzelést átgondolni, megfontolni az Európai Parlament szintjén, eh, melyeket támogathatjuk ezek közül, eh, és remélhetőleg ennek alapján választ is tudunk adni valamennyi megkeresésre. Eh, a 120 milliárd eurós javaslatot támogatni tudjuk, az alapvető együttműködő jellegű kutatás szerepe, hogy, hogy az alapkutatást, a kiemelkedő kutatásokat és az együttműködéseket támogassuk. Kölcsönösségre van szükség a nemzetközi partneri kapcsolatokban, de nagyobb világosságra van szükség ennek a megfogalmazásában, meghatározásában. Világos szabályokra van szükség a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések esetében hiszen a kutatás, az innováció nagyon szorosan összefügg ezzel a kérdéskörrel, így tudjuk az Európai Unió által finanszírozott tevékenységeket úgymond értékesíteni. a nagyon fontos elv az EU finanszírozási projektek első haszn- kereskedelmi hasznosítása, ugyancsak fontos a e, e, szaklapok e, tudományos közlemények kérdése. A, a következő lépés azonban ezeknek a kutatási eredményeknek a gyakorlati felhasználása, és ezen a téren gyakran elmaradunk a világban a versenytársainktól. Tehát fontos lenne az Európai Uniós kiaknázása az új innovációs tudásnak annak érdekében, hogy polgárainkat, polgáraink ennek gyümölcsét évezhessék. Csökkenteni kell azt a, a rendszernek a bonyolultságát, egyszerűsíteni kell a különböző EU-s finanszírozási eszközök együttműködését, és egységes szabályokra van szükség valamint eh, úgy gondolom, hogy a kiválósági eh, védjegyet ki kell terjesztenünk az egész eh, programra. Alapvető fontosságú, hogy a parlament vegyen részt a misszióknak a kidolgozásában. A nyolcadik pont alatt említhetném, nagyon fontos a méltányos bánásmód, az egyenlő bánásmód, és ugyanezért a munkáját, ugyanez a pénz jár, különösen, hogyha az európai költségvetésből finanszírozók ezt a fizetéseket egy közös algoritmus alapján kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy olyan bérskálára van szükség, amely minden a keretprogramra részvevő kutatónak a fizetését egységesen szabja meg, független attól, hogy az kutatásra melyik országban kerül sor, és a kutató melyik országból származik Természetesen itt figyelembe lehet venni a, azt, hogy az adott kutató a saját karrierjében, a kutatási pályáján éppen hol tart. Kilencedik pont, az értékeléseket független szakértőknek kell végrehajtania, elvégeznie. Alapvető fontosság, hogy az érintettek és a kezdeményezések bízzanak a Horizont Európa programban, és azt javaslom, hogy a független szakértők névtelenül értékeljék a javaslatokat. 10. Egyszerűsítés az egyszerűsítési erőfeszítések rendkívül fontosak ebben a keretprogramban. Az összegek meghatározása, auditálása, elfogadása a normál számviteli elvek alapján nagyon fontos. 11-es pont, az Európai Unió kutatási fejlesztési képességeit maximalizálni kell ehhez, meg kell szüntetni a szakadékokat a tagállamok között. Az EU15 kapja meg 87 és 82,7%-át ezeknek a pénzeknek, a kelet-európai országok 4%-át az összegnek, a társult országok pedig 7%-át. Ezek az összegek magukért beszélnek. És végül a Horizont Európa végső sikere annak a függvénye, hogy mennyire tudjuk magunkhoz vonzani a kutatókat, a tudósokat. Úgy gondolom, hogy azok a projektek, amelyek a harmadik országokból ide tudják csábítani a tudósokat, azokat kell elő, előnybe réteszíteni. És végül a Brexit. A Brexit kérdése az, az Egyesült Királyság e, tagállam az Európai Uniónak, e, nincs e, más kategória, amelybe az Egyesült Királyság beleeshetne. Az Egyesült Királyság az Európai Unió 28 tagállamának az egyike, és ha esetleg bármi más, hogy alakulnak a dolgok, azt majd a tárgyalások folyamán az Európai Bizottság vezetésével majd meglátjuk, hogy zajlik le, ezért erre ez a jelentés nem tér ki. Végül néhány kollégánk úgy gondolta, hogy a 12-es cikk az Egyesült Királyságra vonatkozott, valójában Dél-Kanadá, Dél, tehát Kanadára, Új-Zélandra és Dél-Koreára vonatkozott. Ez lenne rövid bemutató, elnök úr, és szeretnék köszönet mondani a kollégáknak és az Európai Bizottságnak a támogatásukat, és úgy gondolom, hogy rövid idő alatt sok mindent el tudunk kérni. Köszönöm. Thank you, colleague. Köszönöm, kollégáim. Now would like to ask uh, shadow reporters. Akkor most megkérném a jelentés, az árnyék jelentéstevőket Elnézés, javítja magát az elnök. Nem jelentést, nem árnyék jelentéstevőként, hanem jelentéstevőként adom meg a szót az egyedi programokkal kapcsolatos második dosszié kapcsán övé a szó. Köszönöm szépen, nos, úgy gondolom, hogy Azon kívül, ugye, ugye a bizot, az Európai Tanács a, konkrét, az eset, a specifikus program kapcsán a társ döntéshozói eljárás megkérdőjelezte, hiszen ez tulajdonképpen inkább végrehajtási jellegű, annak ellenére, hogy a másik két dossziéval együtt tárgyaltuk. A bizottság jó okok alapján úgy döntött, hogy szétosztja ezt a két jelentést, két jelentésre osztja ezt az anyagot, Eh, valójában nincs semmi ok arra, hogy az Európai Tanács ezt kétségbe vonja, eh, és eh, különösen örülök annak, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik is a jogi álláspontjához. Mindazok az érvek, amelyeket eddig az asztalra tettek, azok elég problémásak, mert azt mutatják, hogy a tanács láthatóan nem elkötelezett a gyors eljárás mellett és hogyha az intézmények közötti küzdelmek hagyományára gondolunk, ez nem a megfelelő üzenet az a kapcsolatban, hogy a foglalkoztatást, a növekedést, a versenyképességet mennyire komolyan veszik. Bizonytalan időket élünk, amikor, amikor még a a kutatás szabadságát is megkérdőjelezik, fenyegeti eh, a politika nem csak az Egyesült Államokban, hanem Oroszországban, sok más helyen. Eh, úgy gondolom, hogy rettenetesen rossz üzenete van annak, hogyha az intézmények eh, küzdenek egymással, grundháborút folytatnak egymással gyakorlatilag említése került, hogy a védelmi programot el kell különíteni. Valójában van egy konkrét programunk erre, de elsősorban ennek jogai okai vannak, és egyébként ez beépül szakmailag a program, programba, de egyetértek a teljesen világos elhatárolással. Másrészt van egy közös elképzelés arról, hogy az Európai Parlament összességében úgy gondolja, hogy a KKV szerepét erősíteni kell, ezért úgy gondolom, hogy eh, nagyjából pozitív, elég pozitív, hogy mindkét jelentéstevő eh, eh, hajlandó volt erősíteni ezt az elképzelést, és hogy gondoljuk át még alaposabban a kkv szerepét, de ugyanígy a kedvezményezettség, kedvezményezettek körét is bővíteni kell. Ennek a programnak a felelőssége azonban nem a parlamenti, úgy gondolom. E, a költségvetés e, megkétszerezése, e, vagy ennek a kérdésnek a, a komolyan, komoly megfontolása közös felelősség. És úgy gondolom, hogy az lenne a fontos, hogyha mindannyian szeretnék ezt a kérdést megragadni, akkor ezt nem lehet a kutatási programon keresztül megragadni. A kutatási program a kiválóságról szól, nagyon fontos, hogy kapcsolatba lépjünk kollégáinkkal a strukturális alapoknál, hogy valamennyi erőfeszítésünk ott is tükröződésre kerüljön. Nincs értelme annak, hogy például, hogy a, a kiválósági az a Seal of Excellence-et bevezessük jogilag, hogyha nincs pénzünk arra, hogy, hogy a struktúrális alapok tehát ne, nem lehet azt csinálni, hogy mi most ráütjük a pecsétet egy projektre, hogy ez egy kiváló projekt, de nincs pénzünk ennek a támogatására, hanem a, a támogatására, hanem a, a strukturális alapokra mutogatunk, akiknek viszont nincsen saját forrás sora, amiből ez finanszírozhatná. Ez így nem jó. Másrészt a, az internacionalizálás, a nemzetközi esítés, Nika úrral egyetértek, hogy ebből a szempontból ezt jobban át kell gondolnunk. A néppárt aggája az azonban, hogy el kell kerülnünk azt a látszatot, hogy hogy, hogy Európa, az Európa mindenek előtt Europe First retorikát tenné magáévá. Úgy gondolom, hogy amikor Kína egyre nacionalistább, amikor Oroszország egyre nacionalistább, amikor olyan amerikai elnök van, aki arról lotyog, fecseg, hogy a, a, a klímaváltozás az, az, az, az butaság, az egy nem létező humbug. Nos, akkor Európának kell lennie a világ azon részének, amely mindig nyitott, amely nem csak a saját szempontjából néz mindent, hiszen a klímaváltozás éppenséggel az egyik legglobálisabb kérdéskör. Nem szabad naívnak lennünk az a kapcsolatban, hogy hogy költjük el a pénzünket, ugyanakkor, hogyha a világ bármelyik részén kutatási programokat finanszírozunk, akkor nem szabad, hogy a kölcsönösség legyen az egyetlen kritériumunk. Ami a stratégiai tervezést illeti, úgy gondoljuk, hogy ez egyáltalán nem egzotikus. E, e, valóban szükség lehet egy kis időre ahhoz, hogy az érintetteket és a társadalmat összehozzuk, de itt egy delegáltaktusra van szükség, ahol aztán igen, nem döntése lehet, kerülhet sor. Amely misszikat illeti, úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit jobban meg kell fogalmaznunk, meg át kell formálnunk e, a missziókat két évvel az új bevezetése után kicsit újra kell tekinteni. Ami a partneri kapcsolatokat illeti, itt vannak olyan problémák, amelyek említésre kerültek. Ezeknek nagyobb részét úgy gondolom, hogy folytatni kell, de természetesen megfelelő mértéktartással és józanésszel ami a cash and kind természetbeni vagy pénzbeni támogatásokat illeti. Itt is fontos megbárnak, hogy mi lesz a, a tárgyalások eredménye, de itt is delegált aktusra lenne szükség. Európa gazdaságában, hogyha a mesterséges intelligenciát tekint, nézzük például, mindannyian azt gondoljuk, hogy a kutatás és a kreativitás az, amely például éppen a mesterséges intelligencia terén egyesül, ez hagyhatja a jövőt, ez lehet a jövő E, e, Európa jövőjét a gazdasági szempontból e, az IRC-ban, amely egy rendkívül sikeres eszköz, ugyancsak a lehetőség a, a nemek egyenlőségét említve úgy gondolom, hogy a Marie Curie programnak például derogációt adtunk a tekintetben, hogy ha a kutatók közül akár fiak, akár nők az illetők, a családi helyzet változik, akkor, akkor ezt a szerződések le tudják tükrözni. Úgy gondolom, hogy a kutatási programok túlságosan lassúak a mai gyorsan pergő világban. Itt valamit tenni kell, amit hát a wideninget az a, alkalmazott pontosabban a célcsoportok körének bővítését illeti, úgy gondolom, hogy meg kell határoznunk, hogy, hogy a különböző támogatási formákat hogy tudjuk jobban együtt alkalmazni. A program legutóbbi szakaszában nagyon fájdalmasan lassan ment a tanulságok levonása például, tehát ha szeretnénk előrelépni, akkor az eszközöket gyorsan el kell bírálni. A program vezetők felelősségének meghatározása a kockázati tőke bevonalása e, a kockázatos programok esetében ugyancsak kérdések és végül éppen csak említenék néhány e, ügyet, szükség van a nyitott kutatási térségre, erről legalább e, tíz éve beszélünk, és erre saját költségvetést kell biztosítani. Ami a klasztereket illeti, az energia ügyében úgy gondolom, hogy egyetértünk eh, a szocialisták által felvetett, eh, felvetett kérdésekkel, de valamiféle végrehajtás intézkedésekre van szükség, például a gyártás terén is nem csak az energiaelőállításra van szükség, hanem a gyártási oldalon is szükség, meg kell néznünk, hogy a végrehajtás hogy működhet, eh, milyen ipari létesítmények vonhatak be ebbe, hiszen az ipart segítenünk kell az alkalmazkodásban külön, program, külön biztonsági program van szükség, az SS3-ba beleerőszakolni ezt értelmetlen, és az úgy gondolom, hogy ott pedig egy robusztus program van szükség. Ami az egészségi ügyet illeti, hosszú évek óta beszélünk arról, hogy szükség lenne egy tudományos tanácsra, amely sokkal jobban koordinálna Európát. Nos, 1800 módosító benyújtására került szó, mindkét jelentéstevő is legalább néhány száz módosítót nyújtott be saját tollából. Gyorsan kell eljárnunk, de az is fontos, hogy a tanács akadékoskodó stratégiáját valahogy meg kell kesülyeztenünk. Hát Jézusom, a kvantum technológiában például két évvel az amerikaiak előtt járunk, hogyha elnök körbeszakítja hogyha 2020-ban, 2020-ra eh, ezt a két éves elejét el fogjuk veszíteni, tehát eh, az innováció jellege nagyon gyorsan változik. Elnök, köszönöm szépen. Uh, Több mint 10 percet hagytam beszélni az előadót, de azért, mert egyrészt jelentéstevőként, másrészt pedig árnyék jelentéstevőként is szólt. Most pedig Zorényó kollégának adom meg a szót. Cavazon Ruiz kolléga helyett fog szólni, egy személyben a specifikus programok árnyék jelentéstevőjeként, úgyhogy meg is adom a szót Zorény úrnak. Köszönöm szépen. Ahogyan ön is mondta, Kamisza eh, Ruiz azt, hogy nem tudott eljönni a mai napon, úgy, hogy az ő megjegyzéseit fogom tolmácsolni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek az elhangzottakkal, és nagyon sok módosítót én is aláírtam. Először is a két kollégának köszönetet mondok, a két jelentéstevőnek, hiszen nagyon kiváló munkát végeztek. Valóban nem sok idő állt rendelkezésükre, és ez a dokumentum adja majd az alapját a jövőbeli kutatási programjainknak, illetve a kutatás a tudomány és technológia jövőjének. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentés egyensúlyt alakít ki a különböző érdekek között. Nagyon sok érdekelt, érintett felet kell figyelembe venni, és maximalizálni kell a társadalom számára kifejtett előnyöket. A tudomány feladata, hogy szolgálja a társadalmat, ez pedig azt jelenti, hogy az ember kell, hogy legyen az általunk elérendő eredmények középpontjában. 220 milliárd euróról beszélünk, ez pedig egy óriási költségvetési emelés. A KKV-kat célozza meg ez az összeg, illetve a szabad tudomány koncepcióját. Erre, ezen a héten fogunk vitázni erről a kérdésről. Ez pedig a szerzői jogokhoz való hozzáférés, illetve a tudás létrehozása. Aztán fölmerül a kiválóság gondolata, de itt vannak korlátozó tényezők. Aztán a fiatal kutatókat és innovátorokat motiválnunk kell, föl kell fednünk a tehetségeket, aztán ott van a nemek közötti egyenlőség, ezt is föl kell karolnunk. Nagyon fontos, hogy azonosítsuk a regionális alapok, illetve a horizontális alapok közötti szinergiákat. E Ezen kívül csökkentenünk kell a regionális fejlesztés terén levő különbségeket, anélkül, hogy a kreativitást figyelmen kívül hagynánk. A klaszterek nagyon fontosak a probléma megoldásban, például az egészségügyi klasztert javasolt a kollégám, aztán a rák és szív- és érrendszeri betegségekre vonatkozó klaszter, nagyon jól mutatják, hogy milyen fontos kérdésről van szó. A, ezt a programot a többi programhoz kell kapcsolnunk, a digitális Európához, valamint a összekapcsolási eszköz, eszközhöz, amely nagyon fontos az infrastruktúra létrehozása szempontjából. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyen a kellő mértékű finanszírozási hátterünk, ez pedig azt jelenti, hogy holisztikusan kell szemlélni ezt a kérdést, nem lehet az innovációt és a kohéziót például külön témaként kezelni. Ezek az elemek mind egymást erősítik. És segíteni fognak abba, hogy valóban reagálhassunk az állampolgárok igényeire. Tudom, hogy ez egy jelentős kihívás, de meggyőződésem, hogy képesek vagyunk erre, és eredményeket tudunk majd produkálni. A jelentéstevő pedig kiváló munkát végzett. Köszönöm. Most pedig az ECR nevében adom meg képviselőtársamnak a szót. Köszönöm szépen. Szeren Szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon szorította őket az idő. Én árnyék jelentéstevője vagyok mindkét dokumentumnak, úgyhogy rövid összefoglalót tartanék, hogyha megengedik. Souhlasím s navýšením rozpočtu na 120 miliard, ale s tím, aby nedošlo k disbalanci, tak jak již někteří kolegové říkali, tak aby skutečně věda výzkum rozhoduje o e, 120 milliárdról beszélünk. A kutatás és az innováció döntő elemek, hogyha Európát sikerre akarjuk védni a nemzetközi porondon. Az egyenlő bérek gondolatát is teljes mértékben támogatjuk, hiszen amint külön megkülönböztetett megközelítést alkalmazunk, akkor ez konfliktushoz vezet a kutatói társadalomban, és ahogy kollégám is elmondta, nagyon fontos, hogy egységes megközelítést alkalmazzunk. A különböző kifizetések, kifizetési kategóriákban. A kiválóság, az excellence rendkívül fontos a tudományos munkában, Másrészt azonban az adatok egyenlőtlenséget mutatnak. Föl kell karolnunk a kutatókat, nagyon fontos, hogy minél többen részt vesz, vegyenek ezekben a programokban. Aztán a Nagy-Britannia pozícióját nagyon nehezen lehet kialakítani, nagyon nehezen lehet föltárni, hiszen folynak a tárgyalások, és nem tudjuk, hogy hova, hova tartoznak, hova kerülnek. Az Egyesült Királyság egy külön esetet képez. Dél-Koreát és Izraelt lehetne megemlíteni. A hosszú távú együttműködés az Egyesült Királysággal szükségesé teszi, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, amely helyes lenne nem csak az Egyesült Királyság számára, hanem számunkra is. Úgyhogy nagyon fontosak ezek a tudományos programok, és fontos, hogy a Brexit tárgyalások keretében megfelelő megoldást találjunk ezekre. Christian Élernek válaszolnék. Azt hiszem, hogy valóban explicit módon ki kell fejtenünk az űrkutatás térségét, amely szintén egy klaszter, az ipar és az információ technológia között. Az űrkutatás rendkívül fontos, annyira alapvető elem, hogy külön megemlítést érdeke, érdemel. Eh, transition, protože tady... Aztán ott van annak az átmeneti régiók, Itt módosítók vannak, módosítókat nyújtottunk be azért, mert itt ez a program egy új szerepet nyit meg, egy új megközelítést az energiával kapcsolatban, úgyhogy ez egy nagyon fontos tudományos eszköz, amelyre nagy szükségünk van, ezért fontosnak tartom, hogy ebben a pillérben meghatározzuk, hogy ezeket a régiókat hogyan fogjuk kezelni. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, nagyon örülök annak, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült közös nyelvet találnunk. Elnök, köszönöm szépen! Véring asszony az Alde nevében. Köszönöm szépen! Én is köszönetet mondok Niker úrnak és Éler úrnak, kemény munkát végeztek nagyon rövid idő alatt várom mind a 3500 módosító megvitatását, és nagyon remélem, hogy sikerül majd novemberre kompromisszumot tető alá hozni. Pártomon belül a következő céllal indítottunk vitát. A kiválóság elterjesztése az Európai Unióban, az Európai Unió versenyképességének a növelése. Ez a célunk, és ezt csak úgy érhetjük el, hogyha kiváló projektekbe investálunk, az Európai Uniós iparban azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy vannak különbségek a tagállamok között, és meg kell győződnünk arról, hogy ezeket a különbségeket elfogadjuk, illetve kreatív megoldásokat találunk. Azonban eltérő véleményem vagyok, mint Niká úr, az Aldéban nem igazán látjuk annak értelmét, hogy a kiválóság területén alkategóriákat állítsunk fel. Nagyobb lehetőségeket szeretnénk, szinergiákat kívánunk találni a különböző európai finanszírozási mechanizmusok között. Ezen túl a beruházások 3%-os küszöbét, illetve célját kellene meghatározni a kutatás és innováció területén az EU 2020-as stratégiában. Most pedig a többi nézzük, hogy mit szeretnék még tisztázni a kollégákkal a következő hónapokban. Először is a költségvetési kiosztás, illetve a 120 milliárd euró. A Horizon 2020-ban egy sikeres egyszerűsítési folyamatot folytatunk, ezt szeretnénk a továbbiakban is előrevinni, és támogatom a bizottság álláspontját, evolúciót, nem pedig forradalmat, a revolúciót szeretnének. Azonban nem szabad félnünk a kihívásoktól sem az, ott van az antimikrobiális rezisztencia, illetve a tengerekben található műanyag, a mesterséges intelligencia és a társadalomra kifejtett hatása, a kvantum, a szuperkomputer. Okosan kell tehát döntenünk, és nagyon fontos, hogy a kiváló projektek prioritást kapjanak. A második pont. A programokat a realitás talajára kell állítani. Tudnunk kell, hogy és itt javítja magát a hozzászóló, tehát tudnunk kell, hogy mit várunk a stratégiai tervezési folyamattól. Képviselőként szívesen veszek részt nagyobb mértékben a programokban, a delegált aktusoknak hála, de nagyon remélem, hogy ez nem fogja lelassítani a folyamatot. A legfontosabb érintett felek a kutatók, az ipar, az egyetem, egyetemek és az innovatív szakemberek, Feladatunk az, hogy biztosítsuk a folytonosságot számukra, és a laboratóriumban, illetve a piacon is folytathassák munkájukat. Egyetértek Éler úrral, a kutatás és innováció területén meg kell őrizni az egyensúlyt a Horizont Európában. Nagyon sok lehetőséget látok az innovációs tanácsban, azonban aggódom, hogy csak a harmadik pillérben van költségvetés elem, emelés, kutatás nélkül pedig innovációt nem lehet létrehozni. Az innováció folytatásához beruházásra, befektetésre van szükség, az alapokba kell beruháznunk, és csak így arathatjuk le annak gyümölcsét. És el is jutottam az utolsó ponthoz, ambiciózus az egész program. Célja az, hogy kompetitívebbé tegye az Európai Uniót a globális piacon, ezt a célt pedig támogatni fogom. For your remarks. Uh, Köszönöm szépen, Dálendő úr következik. Köszönöm szépen. Először is, ami a fenntarthatóságot illeti, a kutatás innovációs programoknak környezetvédelmi dimenziójuk is kell, hogy legyen. A kutatás és az innováció szembe kell nézzen a környe, környezetvédelmi eh, kihívásokkal, és ez a nyár már rámutatott arra, hogy mivel kell szembenéznünk, erdőtüzek, asszály, eh, kánikula. Ezért tehát eh, nagyon is oda kell figyelni a kutatásra és az innovációra, ki kell térni a laboratóriumokból, és a piacra kell bocsátani ezeket a termékeket. Így lehet a gazdaságunkat átalakítani. Ezért módosítókat nyújtottunk be a környezetvédelmi cél kidomborítására, illetve egy robosztus monitoring rendszert, átlátható, transzparens rendszer szeretnénk létrehozni az eredmények felmutatására. Jelenleg 5%-kal elmaradunk a céltól, ezt mindenki tudja, a számvevőszék, a képviselők és a bizottság is, azonban még semmi nem történt annak érdekében, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk. Másodszorban a, ki, a kiválóság integritását meg kell őröz, őrizni. Nagyon nehéz kompromisszumot kötni ebben a kritériumban, a kiválóság kritériumában, hiszen ez a legfontosabb komponens, és ez a legjobb eszközünk a globális kihívásoknak való megfelelésre. Látjuk, hogy itt van egy információs hiány, ehhez nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre, és mindegyiket a helyén kell használni. Más európai Uniós programokkal jobb szinergiát kell kialakítani, így kiválóságot bocsáthatunk mindenki számára. Aztán harmadsorban nyitott programot szeretnénk felmutatni a világban. Látjuk, hogy az izolációs populizmus szele fúj Európában, de mi azt szeretnénk, hogy közelebb kereljünk az európai állampolgárokhoz. Azt gondoljuk, hogy a tudomány és az innováció nyitottságot követel, illetve a forráshoz való hozzáférés. Negyedik, stratégiai tervezés. Intézményként azt gondoljuk, hogy a stratégiai tervezési folyamatban tisztában kell látni, ezt a hatalmat nem adhatjuk át csak és kizárólag a bizottságnak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a parlament is beleszólhasson a kritériumokba, illetve a munkaprogramok stratégiai prioritásaiba. Várjuk a kollégákkal való jó együttműködést. Köszönöm. kollég? Uh, political group is uh, represented by two speakers, colleague uh, shadow reporter for the framework program. Thank you very much.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 exploited this offer too much. Very, very broad uh, discussion. And... Nos, nagyon alapos vitára került sor. Mindkét jelentéstevőt megkérném arra, hogy a vitát foglalja össze a megjegyzésekkel együtt. Uh, Nika úrnak adom meg a szót meg először. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a megjegyzéseiért, az árnyék jelentéstevőknek és a többi képviselőnek az ITRE szakbizottság eh, tagjai közül szeretnék csak annyit mondani, hogy bonyolult időszak elé nézünk, kompromisszumos megoldásokra kell eh, rábukkannunk, több száz módosítóval kell foglalkoznunk. Két dolgot szeretnék tisztázni. Az Egyesült Királysággal kapcsolatban van egy olyan jogi álláspont, amelyet az Európai Parlament eh, jogi osztálya eh, fogalmazott meg, hogy erre a témára ne térjünk rá, ezzel a tárgyalásokban, tárgyalások folyamán, eh, a bizottság és az Egyesült Királyság tárgyalásai folyamán foglalkozunk majd ezzel a kérdéssel, ami pedig a kiválósági kritériumokat illeti, ez két projektre vonatkozik, amelyek ugyanolyan értékeléssel, pontszámmal rendelkeznek. Ebben az esetben hogyan tegyünk különbséget a két projekt között? Itt jön képbe a kiválósági kritérium, és ez egy nagyon gyakori helyzet egyébként, tekintetel arra, hogy nagyon sok olyan program van, olyan projekt van, amely kiváló projekt, kiváló tervezet, amelyet benyújtanak az Európai Unióból és a társadalmi országokból is. Elnök, köszönöm szépen! megadom a szót a másik jelentéstevőnek. Um, Deutsch. Köszönöm szépen. Németül fejezném be felszólalásomat. Millionen sollten wir nicht verfallen. Amikor a 120 millióról, milliárdról beszélünk, akkor ugye egy költségvetési e, e, emelésről beszélünk, ezt a pénzt arra kell használnunk, hogy a tanácsi célokat megvalósítsuk. Ők maguk tűzték ki 3%-át a GDP-nek, ez 180 milliárdot jelentene valójában. Évről évre igazán a, a, a tanács évről évre mindig a kutatási programok között találja meg azt a területet, ahonnan el lehet pénzt vonni, és úgy gondolom, hogy ideje lenne, én magam nem vagyok hatikus, ha a tanács megbánná a bűneit ére és nyilvánosan be kellene valani, ha, ha, ha, ha ezt nem teszik meg, azt, hogy lemondunk arról, hogy mi versenybe szálljunk Dél-Koreával, Japánnal, Ázsiával, az Egyesült Királysággal az együtt, hogy, az Egyesült Államokkal az együtt, hogy elég egzotikus elnök ö, ö, vezeti most az USA-t. Nem akar Európa vezető szerepet betölteni a kutatásban, fejlesztésben, mondjuk akkor ki. Ha viszont azt gondoljuk, hogy be kell ruháznunk a kutatásba és a fejlesztésbe, akkor nem elég, ha csak beszélünk erről, hanem le kell verni az európai, le kell verni a tanácson azokat az ígéreteket és kötelezettségvállalásokat, amelyeket a múltban tettek. Az elmúlt 15 évben minden 10 létrehozott munkahelyből 8 az innovációnak köszönhető. A 90-es években azt gondoltuk, hogy a szolgáltatási ágazat fogja majd az új munkahelyeket megteremteni. Ugyanakkor a szociális modellünket csak akkor tudjuk finanszírozni, hogyha eléggé innovatívak vagyunk a jövőben, és hogyha képesek vagyunk az innováción keresztül munkahelyeket teremteni, és egy olyan világot megszervezni magunk körül, amely, amely jobban működik, mint amit jelen pillanatban látunk a világ többi részén. Szeretném a kollégáimat arra buzdítani, hogy amikor a módosítók részleteivel foglalkoznak és azokon aggódnak, akkor ne gondolják azt, hogy a minőségről akarunk mondani a gyorsaság érdekében, hiszen több mint 900 érintettel tárgyaltunk, nem arról van szó, hogy ezeket a számokat valahonnan a légből kapott módon begépeltük a szövegbe. Nagyon pontos vélemények alakultak ki arról, hogy mire van szükség. 25 munkacsoportban számtalan kollégánk eh, eh, dolgozott. Eh, nagyon hasznos érve ez, hogy például a mesterséges intelligencia kiaknázása olyan terület, eh, ahol például két-három év előnyünk van. Eh, ez egy kulcsfontosságú terület. Vannak olyan területek tehát, ahol eh, vezető szerepet tudhatunk magunkénak. és ha ugyanakkor két évre van szükség ahhoz, hogy egy eh, kvantumprogramot eh, eh, elfogadjunk, és két év, amíg a konzorciumot összerakjuk, akkor tudomások kell vennünk, hogy Kínában egyik napról a másikra elfogadnak ilyen programokat. Nem arról van szó, hogy, hogy feladozzuk a minőséget a, a gyorsaság miatt, hanem egyszerűen tartanunk kell a tempót a világgal, amelyben, amelyben élünk hiszen nagyon ütemesen elveszítjük a vezető szerepet. Gyorsan kell döntenünk, a parlament nagyon értelmes programot, javaslatot fog megfogalmazni ebben a szellemben. Legutóbb, a legutóbbi körben ugye több hónapi tárgyalásra volt szükség, mert a tanács képtelen volt ezzel a kérdéssel gyorsan foglalkozni. Ez nem minőséget jelentett, ez egyszerűen csak lassú volt a verseny környezetünkhöz képest, a kívásokhoz képest. Elnök, köszönhet mindkét jelentéstevőnek, az összes árnyék jelentéstevőnek a nyíltságokért és a kemény munkáért, amelyet elvégeztek ezzel az ötös napi rendi pontot, és hát persze négyeset is megvitattuk. A hatos napi rendőpont következik. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Investeo program létrehozásáról. Sean Kelly e, a jelentéstevő, aki éppen e, megérkezett, köszönöm, és hagy e, hangsúlyozom még egyszer, hogy ezen dosszié kapcsán a jelentéstevő még a nyári szünet előtt elkészítette a tervezetét, ami ismét E, azt mutatja, hogy az ITRE mennyire elkötelezett amellett, hogy még ebben e, a ciklusban e, eredményre jussunk. Let me say, uh, we will go to the discussion. Sean és rá is térünk a, tárgy, a vitára, Sonkali szó. Köszönöm elnök úr, örülök, hogy itt lehetek örülök, hogy jelentéstevője lettem ennek a nagyon fontos dossziénak. Mielőtt részletekbe belemennénk, szeretném elmondanám, hogy természetesen ez az FC sikerének a farvizein keletkező program 650 milliárd plusz beruházásra került sor az EU gazdaságban. Ez a versenyképességet javítja, különösen úgy gondolom, hogy a KKV-k azok, amelyek munkahelyeket tudnak teremteni, klíma és az energia célkitűzéseket meg, segíthetnek megvalósítani. És hát a korábbi ügyek kapcsán is elhozott, hogy ez mennyire fontos. Óriási sikeret tudhatunk magunk mögött, az Invest EU már lehetővé teszi, hogy a beruházási politikáinkat még célzottabbá tegyük és növekedést generáljunk a KKV-k és más stratégileg fontos ágazatok körében, ahol az FC sikere ellenére is további támogatásra van szükség, hiszen a beruházások még mindig alacsonyabb szinten valósulnak meg, mint a 2009-es időszak előtt nagy lehetőségek ennek előttünk, de a versenytársaink is keményen dolgoznak, és itt a Brexit is természetesen, amely nyilvánvalóan jó néhány tagállamot meg fog rázni, a legjobb esetben is. Ezért fontos, hogy továbbra is ambiciózus programokkal álljunk elő az Európai Unió beruházási projektjeinek támogatására a következő költségvetés időszakban. Ahogy Enikor is említette, bizonyos kiigazításokra koncentráltam, amelyekkel a bizottsági javaslatot véleményem szerint működőképességét tudjuk tenni. Először is fontos az irányítás kérdése. Összességében szeretném biztosítani azt, a, hogy a lehető legátláthatóbb legyen a projektek kiválasztása az EU garanciák alkalmazásával, és fontos, hogy a megfelelő szakértelemet alkalmazzuk a, szakasz, az, a folyamat minden szakaszában. Nem szabad újra felfedeznünk a kereket, ezért szeretnénk, hogyha az irányítási struktúrát az FC sikeres struktúrájára szabjuk rá. A projekt csapat az, amely jelenleg eldönti az, hogy a projekt megfelel az EU-s elképzeléseknek. Én azonban javaslom a steering committee bevezetését, amelynek az lenne a feladata, hogy biztosítsa, hogy az alapok felhasználása megfeleljen az EU politikai döntéseinek és stratégiai célkitűzéseinek tanácsadói testülettel rendelkezne ez a steering committee irányító testület két konfigurációban, tagállamokkal, bizottsággal. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés átláthatóbb, hiszen így kiszűrjük azokat a projekteket és javaslatokat, amelyek nem felelnek meg az Európai Uniós politikáknak. És úgy gondolom, hogy a projektcsapat megközelítés ugyancsak fontos. Ugyanakkor többen megjegyezték, hogy az scoreboardot, az értékelő táblát újra vissza kellene vezetni, újra be kellene vezetni ebben az összefüggésben. Végül egy további változtatás, hogy egy további szakértőt kellene felkérnünk a Beruházási Bizottságban a fenntartható beruházások, ugye beruházások fenntarthatóságának vizsgálatára a 2021-es e, e, klíma e, vállalásaink biztosítása vagy elérése érdekében. Ami az EU garanciák elosztását illeti, szeretném, hogyha világosan meghatároznánk az Európai Beruházási Bank szerepét. Ugyanakkor a tagállami promóciós bankok, amelyek az FC összegeket kezelik, ugyancsak fontos szerepet kapnak tagállami szinten. De világosan meg kell határozni, hogy az Európai Beruházási Bank és a tagállami bankok között hogyan osztandó meg az eszköz állománya. A biztonsági javaslatban a hivatkozások nem jelentenek elég bizonyosságot és világosságot, ezért hangsúlyozom a kiegészítői, kiegészítő az addicionalitási elvet. Fontos, hogy olyan garanciákat, hogy az beruházási garanciák azt szolgálják, hogy olyan programok is megvalósulhassanak, amelyek egyéb körülmények között nem lennének életképesek, pedig érdemes beléjük fektetni. Ugyan csak említeni szeretném, és tudom, hogy kicsit túl sok időt használom fel, az az, hogy mennyire fontos a tanácsadói hogy a tanácsadói központ, vagy a tanácsadói fórum mennyire fontos, ez tudja, ez képes arra, hogy a pályázókat a már korai szakaszban is tájékoztassa arról, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük. Az FC finanszírozásnak 20%-a a KKV-kre ment, ez azonban kevés ennél magasabb összeget kell arányaiban a KKV-k rendelkezésre bocsátani az új programban. és természetesen az Innovation és egyéb programokat is kiegészítő módon kell tudnunk alkalmazni az új programot, E, korábbi célkitűzéseink és elkötelezettségeink, energiaügyi e, projektjeink, hatékonysági e, hálózatfejlesztő és KKV fejlesztő kötelezettségeinket alá kell támasztanunk az új programmal. A választó közvetemben az elmúlt két évben nagyon sok eseményen vettem részt, ahol a vállalkozók kérdéseket tettek föl, és mindig az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank szerepével kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Egy dolog világos, óriási érdeklődés egy olyan beruházási program iránt, amely az InvestEU szellemében lehetőségeket biztosít az Európai Uniós vállalkozóknak, hogy sikereket érjenek el. Elnök, köszönöm szépen! Nem mértük, hogy meddig beszél, úgyhogy tulajdonképpen köszönjük az összes megjegyzését és megadom a szót az árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm. Elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Sean Kellynek, amiért ilyen nagyszerű munkát végzett, és örömmel állok az együttműködés elé a következő néhány hétben. Úgy gondolom, hogy Kelly úr megerősítette a jogalkotási javaslatot saját jelentésével, erősebbé tette azt. Az Invest EU programmal tulajdonképpen lehetőséget kapunk arra, hogy testre szabjuk azt, hogy az Európai Unió mit is támogasson a jövőben, és hogy milyen elvek szerint irányítsuk a további beruházásokat. Az FC, amely az EU Invest, az Invest EU elődje volt, megmutatta, hogy a legszükségesebb területekre tudjuk irányítani beruházásokat, ez működik, és remélem, hogy az InvestEU program olyan kompromisszatunk elérni, amely, amelynek eh, a sikere lehetővé teszi, hogy eh, a későbbi jövőben is ilyen programokat használjunk. Ugyanakkor néhány kérdésen úgy gondolom, hogy ö, ö, jobban hangsúlyozni kell, hogy mi is, miről is kell, hogy szóljon az a jogalkotás. Fontos, hogy Európában az összeköttetéseket, a kapcsolatokat erősítsük, akár infrastruktúra, akár együttműködés formájában. Ahogy jelentéstevő is mondta, el kell mélyednünk az Európai Unió különböző összetevői közötti kapcsolatokat, a lehető legjobb megoldásokat, technológiai megoldásokat kell használnunk annak érdekében, hogy a mai kihívásokat tudjunk választ adni, és ezek minél hamarabb a piacra kerüljenek, új technológiák, új beruházások annak rendelkezésre kell, hogy megszülessenek a fenntartható európai jövő érdekében. Tudom, hogy jelentéstevő és jó magam nagyon sok témában egyetértünk, és hogy rövid legyek, nagy örömmel tekintek az együttműködés elé és úgy gondolom, hogy remélhetőleg nagyon sok kompromisszumot meg tudunk majd kötni. Elnök, köszönöm szépen kollégának a felszólalását. A zöldek nevében megadom a szót Metz asszonynak. Very much my colleague reporter, Mr. Kelly, for his work. Köszönöm szépen Kelly úrnak a munkáját. Nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Uniónak szüksége van a beruházásokra a költségvetési megszorítások idején, hiszen csak így lehet képezni a munkaerőt, a régi infrastruktúrát megújítani, illetve a digitális gazdaságba beruházni, emelni a versenyképességünknek, valamint felgyorsítani a szénmentes gazdaságra való átállást. Ezért az InvestEU egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amely fölruházza jogokkal, hatalommal a munkavállalókat, az állampolgárokat, hozzáférést biztosít a megfelelő átképzéshez, továbbképzéshez, amely biztosítja majd az ökológiai átalakulást. 2050-re a nettó nullás, nulla szén gazdaságot szeretnénk elérni, és ehhez ez az eszköz létfontosságú. Ezért nem meglepetés az, hogy ragaszkodni fogok módosítóimban ahhoz, hogy magasabb célokat határozzunk meg az Invest EU programon belül az éghajlatváltozási borítékra hiszen az Európai Uniós beruházások éghajlati borítéka meg kell, hogy feleljen a párizsi megállapodásnak. Ez a négy politikai ablakból csak az egyik, az éghajlatváltozási, környezetvédelmi és szociális fenntarthatóság ez. Tehát nem hagyhatjuk azt, hogy az összeg egynegyedét költjük csak, erre a célra, ezért erősebb és határozottabb kötelezettségvállalást sürgetek mindenki részéről. Jelentéstevő úr, nagyra értékelem a kiegészítő definíciót, a további projektek finanszírozására ad ez lehetőséget, és nagyon fontos, hogy ez a cél megfelelő kezekbe kerüljön és elérje a célját. Ezért Szeretném megerősíteni a definíciót azáltal, hogy a projektek hosszú távú szociális és környezetvédelmi értékét kidomborítom. Ezen kívül szükség van átlátható és felelősségre vonható eh, irányzási, kormányzási struktúrákra. Ezen struktúráknak kiegyensúlyozottabbnak kell lenniük, a nemek közötti egyenlőség szempontjából, illetve objektív kritériumok alapján egy eredménytáblán kell mérni ezeket. Tisztelt jelentéstevő úr, a regionális egyensúlyra vonatkozó módosítókat is üdvözlöm, hiszen nagyon fontos, hogy az EU minden régiója számára egyenlő hozzáférést biztosítsunk a for, a forrásokhoz. Ezért is támogatom a tanácsadói központokat, a kisebb projekteket így összefoghatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a közös munkát. Thank you very much, madam. Uh, next Peter speaker on behalf of GUE. A GUE részéről Szakorava asszony következik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον εισηγητή τον κύριο Κέλλη για το... Köszönöm szépen köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzászólt a vitához, illetve a jelenléstevőnek. A véleménytervezetére egy nagyon fontos dokumentumról van szó, és valóban hangsúlyozni kívánom ezt. Azonban az új InvestEU program létrehozását nem támogatom. A stratégiai beruházás